Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, kérem foglaljanak helyet. 30 másodpercen belül megkezdjük a munkát. Pontosan. Uh, Kedves kollégák! Jól látom, kezdhetjük az ülést. A rendkívül fontos konferencia lesz. A rendkívül fontos közös parlamenti ülés. Mindannyiunk számára rendkívül fontos, az egész Európai Unió számára. az Európai Unió és a Nyugat-Balkán. Engedjék meg, hogy mindjárt az elején elmagyarázzam, elmondjam, hogy 21 nyelvre, az Európai Unió 21 hivatalos nyelvére biztosítunk szinkron tolmácsolást. Szeretnék elnézést kérni a máltai kollégáktól, hiszen máltai tolmácsolás ma sajnos nincs. Általában 22, sőt 23 nyelvet használunk a plenáris üléseinken és a szakbizottságokon. De emellett horvát, bosnyák, szerb és montenegrói, macedón, valamint albán nyelveken, tehát öt további nyelven biztosítunk tolmácsolást. Meg kell, hogy találják keressék meg a megfelelő csatornát, amin a kívánt nyelvet tudják hallgatni. Engedjék meg, hogy azzal kezdjem, hogy nagyon örülök, hogy itt üdvözölhetem Önöket az Európai Parlamentben. Ülősünk nem lehetne ennél időszerűbb, hiszen emlékeztet arra, hogy folyamatosan mennyire elkötelezettek vagyunk a Nyugat-Balkán európai perspektívája iránt. Ez mindannyiunk számára nagyon fontos. Először szeretném üdvözölni a Magyar Országgyűlés elnökét, Kövér elnök urat, aki mellettem ül, és társelnöke ennek a közös ülésnek. Köszönöm az összes Európai Unió nemzeti parlamenti képviselet, képviselő megjelenését, illetve az ezen parlamentek elnökeinek a megjelenését, csak úgy, mint a képviselőkét. Európából, illetve a Nyugat-Balkán területéről is, akik eljöttek ma Brüsszelbe, hogy egy integráltabb Európa felé vezető úton megbeszélhessük a haladásunkat az integráltabb Európába, természetesen a Nyugat-Balkán is már beletartozhat majd. Nem csak azért, Üdvözlöm Önöket, mert társelnöke vagyok ennek az ülésnek, hanem azért is, mert borzasztóan örülök annak, hogy mindannyian itt vagyunk együtt. A közös parlamenti ülések keretet nyújtanak az Európai Unióban a parlament közi együttműködésnek. Ez egy tipikus együttműködési forma, amely nagyon fontos és egyre fontosabbá válik a Lisszaboni szerződés keretében. Az Európai Parlament elkötelezett a Nyugat-Balkán európai jövője iránt. A tesszaloniki csúcs óta, amely 2003-ban volt, hát már jó rég, az Európa Unió ajtaja nyitva marad továbbra is a Nyugat-Balkán előtt. Nagyon fontos ennek a régiónak a fejlődése. A montenegrói, a szerb állampolgárok elől óriási akadályokat gördítettünk el a vízumliberalizációval. Albánia és Bosznia-Hercegovina is megkapja majd ezt a lehetőséget, mihelyt az összes feltételt teljesítik. Akkor Koszovó is csatlakozhat majd a vízummentes Európai Uniós utazók sorához. Szerbia és Horvátország történelmi lépéseket tett a megegyezés érdekében. A két elnök számos találkozója mutatja, hogy mindketten elkötelezettek az európai integráció iránt. Ezzel ösztönzik és bátorítják a volt ellenségeket, hogy békében éljenek, és stabilitást hozzanak, valamint a jövőbeli virágzó gazdaságot a régiónak. Ez tipikus és közös célja az európai kontinens országainak az elmúlt évtizedben. Itt is emlékezzünk a német-francia kiegyezésre és más országok közötti hasonló megbékélésre és megállapodásra. Múlt év végén Montenegro tagjelölt státuszt kapott, Horvátország erőfeszítései pedig a csatlakozási tárgyalások utolsó fordulójáig juttatták el ezt az országot. Nem csak el a két országról, hanem az egész régióról szólok, amikor azt mondom, hogy ez nagyon bátorító jel. Bár még mindig vannak kihívások, itt most ezekről fogunk beszélgetni, ezeket megvitatjuk. Az összes régióbeli ország hasonló problémákkal küzd mindannyian igazságszolgáltatási reformokat hajtanak végre, a szervezett bűnözés és a korrupció ellen lépnek fel, és együttműködést folytatnak a hágai bírósággal. Az utóbbi időben különösen aggasztott bennünket az, hogy milyen a politika instabilitására utaló jelek jelentek meg ebben a régióban. Bosznia-Hercegovina nem rendelkezik kormányjal október óta, Albánia pedig politikai válságot él át már két éve. Szerbia, Macedónia és Oroszország is felszólította az országot, hogy tartsanak választásokat. Az ilyen bizonytalan időszak azért veszélyes, mert ilyenkor mindig megakadnak a reformok, és lelassul a menetrenden lévő folyamatok végrehajtása. De természetesen demokratikus probléma megoldásra van szükség. Ha demokráciáról beszélünk, akkor ebből a szempontból egy ilyen válság is a normális a működés jele lehet, hiszen az intézmények fennmaradnak, tovább működnek. Az összes politikai résztvevőnek a feladata, hogy felülemelkedjenek a megosztottságon, és a közös európai célra összpontosítsanak. Éppen ezért az ügyívő kormányával való együttműködés nagyon fontos. Nagyon sok probléma felmerülhet akár ezen a régión kívül is. Az Európai Unió kicsit megfáradt a sok bővítéstől, ezért nagyon fontos, hogy az Európai Uniós állampolgárokat meg tudjuk győzni arról, hogy érdemes bővíteni, és ezek az országok érdemesek arra, hogy csatlakozzanak az EU-hoz. Az egész balkáni régió, az összes állam jövőjét az Európai Unión belül képzeljük el. Két munkacsoportban fogunk dolgozni, amelyek mindegyike 5 óra után nagyon fontos kérdésekkel fog foglalkozni. Az első megvitatja a szabadság, biztonság és a jogi érvényesülésének a területén való együttműködést a Lisszaboni szerződés után. A második munkacsoport pedig az állampolgárok befogadására és a kulturális sokszínűségre fog összpontosítani. E az Európai Unión belül is nagyon fontos ez a téma, nem csak Nyugat-Balkánon. Mindannyiunknak mindig emlékeznünk kell, és nem szabad szem elől téveszteni ezeket a nagyon fontos ügyeket, mint például az állampolgárok integrációja. Úgy, kell ezt tennünk, hogy közben a kulturális sokszínűséget figyelembe vesszük. Nem csak az gondolatainkat fogjuk megosztani egymással, hanem az integrációs folyamat parlamenti felügyeletét, felülvizsgálatát is meg fogjuk vizsgálni. Hogyan tud a parlament, a különböző parlamentek hozzájárulni a maguk révéről, révén ahhoz, hogy a csatlakozás sikeres legyen. A tapasztalatom azt mutatja, hogy az EU-hoz vezető út hosszú és nehéz, de ha abból indulok ki, hogy most hol vagyunk, azt mondom, hogy megérte ez az utazás. Ezért ösztönözni szeretném önöket, hogy ezeket a régiókat, ezeknek a régióknak az európai perspektíváit erősítsék meg. A lehető legközelebbi jövőben hadd valósuljon meg, az európai integráció. Kedves kollégák! A napi rendünk elején járunk, az önök asztalán megtalálható a napirend, úgyhogy mindent tudnak. Holnap velünk lesz Orbán miniszterelnök úr is, a magyar elnökség, az Európai Unió magyar elnökségének a képviseletében ellátogat hozzánk ő mellette José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke is. Úgyhogy nagyon különleges vendégeink lesznek holnap délelőtt. Ma azonban nagy-nagy örömmel üdvözlöm kollégámat a Magyar Országgyűlés éléről, a Magyar Országgyűlés elnökét, Kövér Lászlót. László, megadom a szót. Tisztelt elnök úr, Tisztelt kollégák, hölgyeim és uraim! Engedjék meg, hogy én is nagy tisztelettel köszöntsem Önöket a mai napon az Európai Parlament és a Magyar Országgyűlés közös szervezésében megtartott együttes parlamenti ülésen. Hadd köszönjem meg ezúton is Jerzy Buzek elnök úrnak a közös munka során tanúsított megtisztelő és kiváló együttműködést. A nemzeti parlamentek és az Európai Parlament együttműködését megvalósító együttes parlamenti ülések szerves részét képezik az európai unió erőstendő demokratikus eszközeinek. ugyanakkor nagyszerű lehetőséget knálnak a kulcsfontosságú átfogó ügyek megtárgyalásához is. éppen ezért nagyon örülök hogy elfogadták a meghvásunkat és részt vesznek ezen a találkozón amelynek témája nemcsak a magyar elnökség hanem megtélésem szerint az egész európai unió számára kiemelkedően fontos a nyugat balkán térségének európai integrációja. meggyőződésem hogy európa számára az őshonos kultúrák megőrzése a népek és nemzetek együttélése nem csupán sorsszerű adottság hanem a kontinens erejét is ez adja a manapság kiéleződött globális versenyben. a népek együttműködésének és megbékélésének legjobb példája az európai integrációs folyamat valamint maga az európai unió. s az unió életében néhány éve már a volt keleti tömb országai is részt vesznek. a two thousand and four es és a two thousand and seven es bővtési kör nagy változásokat hozott az életünkben de remélem hogy a folyamat nem áll meg és nyugat balkáni barátaink is hamarosan élhetnek az európai unió adta lehetőségekkel. ha itt egy személyes megjegyzést is tehetek önöknek meggyőződésem hogy az európai uniós integrációs folyamat lezárása amely majdan reményeink szerint történelmi értelemben viszonylag rövid időn belül teljessé teszi a kontinensünkön az uniós integrációt az egyúttal a második világháború eh, következményeinek végleges felszámolását is jelenti majd egyfajta történelmi igazságtételként is felfogható lesz tisztelt kollégáim! a találkozó témáját ahogy elnök úr is előre jelezte egy általános eszmecsere után két fő szempontból fogjuk körüljárni a szabadság biztonság és a jog térségében megvalósuló együttműködés szempontjából ideértve a határellenőrzés a vzumpolitika a migráció valamint az igazságügyi és rendőri együttműködés kérdéseit és az állampolgárok integrációja szempontjából amely a kulturális soksznűség és az integrációs folyamat sikere illetve a nyugat balkán európai integrációjának oktatási vetülete közötti összefüggésekre kván rávilágtani. a magyar országgyűlés a saját eszközeivel eddig is igyekezett segteni a nyugat balkáni országok európai integrációs törekvéseit erre a támogatásra jelent példát hogy a magyar parlament több kétoldalú megállapodást kötött illetve fog kötni a jövőben a nyugat balkáni országok parlamentjeivel amelyek keretében a legfelsőbb politikai szintű tapasztalatcsere mellett a szakbizottságok illetve a hivatali szervezeti egységek is együttműködnek majd. ugyanakkor jó példája a támogatásra a nyugat balkáni országok parlamenti elnökeinek eh, konferenciája. mivel a magyar országgyűlés nemzetközi kapcsolatrendszerének és szerepvállalásának az utóbbi években az egyik legfőbb iránya a nyugat balkán demokratikus átalakulásának valamint euroatlanti integrációjának elősegtése rendszeres lehetőséget teremtettünk az érintett országok parlamentjei közötti eszmecserére. először two thousand and four februárjában került sor az országgyűlésben a nyugat balkáni parlamentek elnökeinek konferenciájára majd two thousand and five májusában a nyugat balkáni házelnökök találkozója az európai unió parlamenti elnökeinek konferenciája keretében jött létre. ezt követően two thousand and seven ben és two thousand and nine ben is összeültek budapesten az elnökök. a következő nyugat balkáni házelnöki konferencia idén ősszel várható amire szeretettel várom tisztelt nyugat balkáni kollégáimat. tisztelt konferencia! ezután a rövid bevezető után hadd mondjam el hogy a mostani ülést Eh, buzek elnök úrral ahogy láthatják közösen fogjuk elnökölni ami személyesen is nagy megtiszteltetés számomra. a konferencia első előadását luka bebi horvát házelnök kollégám fogja tartani a gazdasági integrációról beszélve. ennek kapcsán fontosnak tartom kiemelni hogy tisztában kell lennünk azzal hogy az európai integráció nem csak az európai unióba történő bekapcsolódást jelenti hanem a sikeres európai integráció záloga a regionális együttműködés is. éppen ezért kulcsfontosságú hogy a térség országai egymással is kiváló és szoros kapcsolatokat ápoljanak mind gazdasági mind pedig kulturális területen. ez nem csak anyagi haszonhoz de a jobb kölcsönös megértéshez és kiegyensúlyozott együttműködéshez az unióval megnyló lehetőségek jobb kihasználásához is elvezet. Köszönöm figyelmüket, jó munkát és hasznos tanácskozást kívánok. És elnök úrnak visszaadom a szót. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm, és uh, kedves kollégák, itt uh, a vitákra vonatkozó eljárási rendről szeretnék szólni. Ahogy Kövér elnök úr mondta, két vendégelőadónk van, Luka Bebics úr, a horvát parlamentön. Már találkoztunk vele néhány órával ezelőtt, illetve Madame Sonja Bizerko, a Helsinki Emberjogi Bizottság szerbiai vezetője, de még szeretnék szólni valamit az élő vitával kapcsolatban. Kérjük Önöket, hogy ha felszeretnének szólalni, akkor a közös parlamenti ülése vonatkozó formanyomtatványon töltsék ki az igényelt felszólaláshoz szükséges időt. Ezt a lapot megtalálják az asztalokon, és a bejövő igények alapján állítjuk össze a felszólalók listáját. Most tehát ezt el lehet kezdeni kérjük tehát ezeknek a kérelmeknek a benyújtását, és még egy fontos kérdés, hogy a felszólalásokra szánt idő minden esetben három perc, tehát mindazokra vonatkozik ez, akik szeretnének a vita során felszólalni, illetve, hogyha valaki szeretne felszólalni és valamit kérdezne, akkor bárki, aki eh, három percig szeretne beszélni. Kérem, hogy a kék kártyát emelje fel. Ellenkező esetben csak 30 másodpercre korlátozott az idő. És akkor a válasz is 30 másodperc lehet. Tehát így egy élénkebb vita elé nézhetünk. Én értem azt, hogy és valószínűleg mindenki érti, eh, hogy mi is ez a kék kártyás eljárás, hogyha bárki kérdést szeretne feltenni a felszólalóhoz, az előadóhoz, aki éppen beszél, akkor ezt meg lehet tenni. Nos, akkor kezdjük is az első intervencióval. A az előadást, tehát eh, Mr. Luka Bebics fogja tartani, a horvát parlament elnöke. Igen, tisztelt Európai Parlamenti Elnök úr, Buzek úr, a Magyar Parlament elnöke, elnök úr, tisztelt barátaim, kollégák, nagy figyelemmel és szeretettel, örömmel vettem a meghívást erre a közös parlamenti ülésre. Ez egy olyan találkozó, amelyen a gazdasági együttműködésről szeretnék beszélni Dél-Kelet-Európában. Erre kaptam alkalmat. A horvát köztársaság támogatja az Európai Parlament irányvonalát a tárgyalások során. Február 16-án ez az együttműködés komoly támogatásban részesült, amikor az együttműködésre vonatkozó állásfoglalást elfogadott fogadták. Ez nekünk sokat jelent. És azt kell, hogy mondjam, hosszú utunk utolsó méterein, hiszen az elmúlt évtized végén kezdtük el a hosszú utat, nos lassan a végére érünk. Nem vagyunk egyedül, persze, és látni kell, hogy meghatároztunk egy célt, kijelöltünk egy célt magunknak, és szeretnénk a tárgyalásokat 2011. júniusjáig lezárni. Ezt együtt szeretnénk önökkel járni ezt az utat, egy néhány fejezetet kell még lezárni. A horvát tárgyalások sikere, az európai polgárok sikere is lesz egyben, és perspektívát kínál a régió országainak. A tárgyalások korai lezárása rámutat arra az orientációra, amelyet Európa a kelet-európai térség iránt mutat. Ezen a hosszú úton tapasztalatokat gyűjtöttünk, és bátorított bennünket az, hogy járhatjuk ezt az utat, és a régiónkban emiatt a jövőben mi is segíteni tudunk. A horvát külpolitika egy orientációs pont lehet a szomszédos országok számára, és szeretnénk jó szomszédi kapcsolatokat ápolni, hogy hosszú távon a béke és biztonság, valamint a jólét egy térsége legyünk. A horvát köztársaság tapasztalatai alapján, amiket a csatlakozási folyamatban szerzett, mindenképpen partnerként kínálkozik a többi térségbeli ország számára, amikor elindulnak az EU felé vezető úton aktív lépéseink lettnek erre, de regionális projekteket is képviselhetünk. Mielőtt mindenek előtt a dél-kelet-európai együttműködés keretei között. Dél-kelet-európa azokat az értékeket veszi át, amelyeket az Európai Unió most már élvez. Az igazságszolgáltatás, a rendőrség, a szervezetbűnözés, a korrupció elleni fellépés mind olyan területek, amelyeket az EU segítségével tudunk kezelni. Időközben sikerült eredményeket elérni és sikereket felmutatni. Pillanatnyilag Horvátország lényegesen különbözik a tíz évvel ezelőtti országtól egy 20 milliós piac, egy olyan piac, amely jobb konstellációt mutat, mint korábban. A régió országairól beszélünk, az átmenetben vannak ezek a, az ország pillanatilag, de nagyon nagy a növekedési potenciálja ennek a régiónak. Biztos vagyok abban, hogy ez Európában a legdinamikusabbak közé tartozik mindenképpen az EU számára egy jelentős export cél is lehetünk. Másrészt persze nem csak exportálni, hanem befektetni, beruházni is lehet az energiába például ezen a területen. Azt gondolom, hogy ez az Európai Unió számára egyre vonzóbb lehetőséget kínál. Ez együtt fog járni a további integrációval. A régió egyik legsúlyosabb kihívása a gazdasági növekedés és a fenntartható fejlődés. Ebben látjuk a béke és a stabilitás esélyét. Tudjuk, hogy jó úton járunk, ha ezt el akarjuk érni, hiszen az eredmények arról tanúskodnak, hogy a gazdasági együttműködés kialakult a jó szomszégi keretek között. 2010-ben 2,5 milliárd euró volt a forgalom, az áruforgalom a régió országaival. Ez a Horvátország teljes gazdasági áruforgalom, külföldökhöz fűződő áruforgalmával 10%-a és mindenképpen jelentős növekedésre számítunk. Azt gondoljuk, hogy szükség van arra, hogy még jobban együttműködjünk, hogy hálózatokat alakítsunk, hogy Dél-Kelet-Európa még erőteljesebben hallassa hangját. Az európai koridor, európai folyosó, az 5C jeletviselő folyosó, és tovább épül Horvátország területén. Bosznia-Hercegovina és Horvátország közös hidat épít az 5C folyosó keretében, és üdvözl, üdvözöljük azt is, hogy együtt sikerül építeni az autópályát ezen a szakaszon. Horvátország mindenképpen szeretne intézkedéseket hozni annak érdekében, hogy csökkentse a bürokráciát és a versenyképességet is erősíteni szeretnénk. a Republika Szerbszka kőolaj finomítói és Bosznia-Hercegovina kőolaj finomítói is lehetőséget kínálnak az együttműködésre. Szolgáltatásokat is tudunk nyújtani, például raktározási, tárolási lehetőséget. Az energiaterületen további potenciált látunk, hiszen a régió gázvállalatai az együttműködés, a szorosabb együttműködés útját fogják járni. A dél-kelet-európai energetikai együttműködés óriási potenciált jelent. További fejlődési lehetőség kínálkozik a Dóna stratégia határokon átnyúló projektjei keretei között, de vannak egyéb hasonló regionális stratégiák. A regionális együttműködési tanács számára rendkívül fontos, hogy egy ilyen együttműködés kialakuljon, ezért a horvát köztársaság azon dolgozik, hogy az összes régióbeli ország részt vegyen a tanács munkájában. Így különböző infrastruktúrális projekteket tudunk támogatni, olyanokat, amelyeknek regionális jelentőségük van, és a határokon átnyúló együttműködés a Duna mentén az egyik legfontosabb feladatunk. A Duna stratégia keretei között Horvátország szeretne együttműködni, és komoly perspektívákat lát ebben. Úgy gondoljuk, hogy ilyen együttműködés jó alapokat kínál a régió stabilitása szempontjából is. Úgy gondolom, hogy a regionális politika fontos eszközei a horvát de, konf, a Dubrovniki konferencia, amelyet április elején tartottunk ez évben. Ez egy olyan konferencia volt, amelyen részt vett az Egyesült Államok is, és dél-kelet-európai országai voltak képviselve. A regionális együttműködés az egyik legfontosabb külpolitikai prioritás marad nagy öröm számomra, hogy itt is hangsúlyozhatom, hogy a regionális fejlesztésben Horvátország fontos szerepet játszik majd. Egy partneri kapcsolatot kívánunk kialakítani az együttműködés keretei között, és a politikai párbeszédet kívánjuk támogatni. Köszönöm szépen Bebics elnök úrnak. A következő felszólalónk Szonya Biszelko asszony, a szerbiai Helsinki Emberi Jogi Bizottság elnöke. a szó. Elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők, kedves barátaim! Köszönöm szépen, hogy meghívtak, hogy ezen a közös parlamenti ülésen vendégelőadó legyek. Nagyra értékelem azt az kezdeményezést, hogy ezt az ülést megtartják, hiszen ez mutatja az Európai Parlament érdeklődését és bevonódását, valamint az Európai Bizottság kötelezettségvállalását a nyugat-balkáni régió haladása iránt. Meggyőződésem, hogy az Európai Unió elérkezett ahhoz a ponthoz, amikor új megközelítésre van szükség azon országok irányába, amelyek évek óta próbálnak megfelelni a tagjelölt státussághoz vezető feltételeknek. Ez a megközelítés rendkívül fontos a régió fejlődése és az Európai Unióhoz való kapcsolódása szempontjából. Szeretném hangsúlyozni, hogy a megvitatott témák a munkacsoportokban az együttműködés a szabadság, biztonság és a jog érvényesülése területén, valamint az állampolgárok integrációja elősegíti majd a nyugat-balkáni integrációt. De mindezt a megfelelő perspektívából kell vizsgálni, ehhez pedig nagyon világosan kell látnunk, hogy a régióban mi az aktuális helyzet. Nagyon sok aggodalomra ad okot a helyzet, hiszen sajnálatos módon a régió néhány országa még mindig nem rendelkezik azokkal az alapvető előfeltételekkel, amelyek az őszinte demokratikus konszolidáció, illetve a szomszédaikkal folytatott demokratikus kapcsolatokhoz szükségesek lennének. Mi is a helyzet jelen pillanatban? Bosznia-Hercegovinát akadályozza a folyamatos belső válság. Macedónia még mindig nem erős ahhoz eléggé, hogy megnyissa a tárgyalásokat a görögökkel. A Macedónia állás, Macedónia Európai Unióval szembeni álláspontját és helyzetét ez gyengíti. A Helsinki, szakbiz- Helsinki Bizottság a koszovói függetlenséggel kapcsolatban nem változtatta meg véleményét. Dick Marty jelentése az emberi szervek kereskedelmével kapcsolatban az államok hitelességével kapcsolatban kérdéseket vetett fel a demokratikus konszolidáció azért mégiscsak halad, és vannak olyan országok, amelyek jobb állapotban vannak, mint a többiek. Vannak olyanok, amelyek gyorsabban haladnak a NATO és az EU felé, mint Szerbia. Hölgyeim és uraim, azonban ne, fejezzük, ne felejtsük el, hogy két párhuzamos folyamat zajlik. Az egyik az állam konszolidációja, a másik pedig a többpárti demokratikus rendszer és és piacgazdaság felé való elmozdulás. Mind a két folyamat nagyon lassan halad, talán túl lassan is. Az elsőt illetően tisztában kell lennünk azzal, hogy vannak olyan államok, ahogy rámutattam, még mindig nagyon gyengék, és etnikai feszültségek jellemzik őket. Ami a demokratikus átmenetet illeti, a társadalmak tekintélyelvűsége sajnos még gyakran erősebb, mi, annak ellenére, hogy már létezik a több A múlt eredményeiből néhányat elengednek, elfelejtenek az új értékek nevében, és arhaikus nemzeti ideológiák bukkannak fel. Mindent összevetve egy valódi demokratikus értékekre, politikai pluralizmusra és szabad piacra alapuló társadalom kifejlődésének akadályai vannak. Az egyik legfőbb akadálya a régióban az a szomszédok felé mutatott attitűd, különösen Szerbiának az a motivációja, hogy, inf, hogy öm, öm, domináns szerepet töltsön be a térségben. Őszinte és egy produktív együttműködés felépítésére van szükség a régión belül ahhoz, hogy a NATO-hoz és az EU-hoz tudjunk csatlakozni hogyha ez a regionális együttműködés nem valósul meg, Jugoszlávia felbomlásával felvonását követő 20 évvel sem, ez nagyon gyengíti az Európai Uniós csatlakozás lehetőségeit. Belgrádban továbbra is az a hiedelem, hogy regionális dominanciára van szükség. Bosznia-Hercegovina különösen kockázatos helyzetben van, hiszen nem csak a státusz volt, hamit, hanem a szakadár, elszakadást támogató folyamatokat is támogatja. Belgrád, sőt, Belgrád a nagy állami terveket sem adta még teljesen fel a régióban. Szerbia emellett az egyetlen olyan ország a régióban, amely nem döntött még a jövőjével kapcsolatban, a, jövője, a jövőjét Európában, vagy az úgynevezett keleten képzeli el. Az álláspont valahol a kettő között félúton hezitál. Néhány aggályról még hadd szóljak. Szerbia politikájában a, továbbra is jelentkezik az a tendencia, hogy szuverén államok belpolitikájába kíván belefolyni. Granic Julisic és mások ügyének a megnyitása szintén aggasztó. Belgrád továbbra is megpróbálja újraírni a háborús történelmet a Jugoszlávia felbomlása utáni időszakra vonatkozóan. A következő népszámlálás egy olyan stratégiának a része, amely szintén ezeket a tendenciákat fogja megerősíteni, amennyiben ezekre a célokra használják fel. Az elmúlt politikai és gazdasági tendenciák aggasztóak tehát a területen. A gazdaság tekintetében negatív változásokat tapasztalunk a pénzügyi válság nyomán. Az országok belső problémája azonban, illetve Belgrád politikája a fő felelőse annak, hogy a társadalmak megrekedtek. Persze sok minden változott az EU, az EU feltételeinek következtében, de a Nyugat-Balkán még nem aknázta ki a benne lévő lehetőségeket, nem csak azért, mert degresszív és felelőtlen politikákat folytatnak a kormányai, hanem azért is, mert a korrupció terjed. Egyre jellemzőbb ez, és nincs meg a kapacitás, a politikai akarat és a politikai kultúra arra, hogy az európai menetrendet végrehajtsák, az európai normákat pedig figyelembe vegyék. Ez is véleményem szerint új megközelítést kell alkalmazni a régióval kapcsolatban, sokkal intenzívebben és közvetlenebbül kell az EU-nak részt vennie a régió fejlődésében. Persze tisztában vagyok abban, hogy ez könnyebb mondani, mint megvalósítani. De szerintem a jelenlegi negatív tendenciák megfordításának ez az egyetlen módja. A nacionalista és hegemóniára törekvő tendenciák megfordítása pedig fontos. A követelményeket azok felé kell megfogalmazni, akik regionális szinten változtatásra képesek. Különben Bosznia-Hercegovina, Macedónia, Szerbia továbbra sem fogja biztosítani a biztonságot és a stabilitást a régióban. Végül, és figyelembe véve a munkacsoportok munkáját is, hangsúlyozzam, hogy a különböző tényezők, a különböző országok és a különböző népességek céljai nem feltétlenül egyeznek meg. Óriási gazdasági és szociális problémák vannak, de nem csak az előcsatlakozási alapok tudják ezt megoldani, bár ezek nagyon fontosak a tagjelölteknek. Ösztönözni kell az állampolgárokat, hogy vállalják a felelősséget és a prioritást élvező problémákkal foglalkozzanak. Így tudunk a szociális radikalizmus új hulláma ellen fellépni. Nagyon fontos az európai ideálokat, koncepciókat és értékeket közelebb vinni minden régióbeli állampolgárhoz. Ez nem egyszerű, mert többek között Európa maga is megkérdőjelezi néha a saját koncepcióinak néhányát. De a jog érvényesülése, a demokratikus jogok elismerése ezekben a társadalmakban kezd meggyökerezni. Ez jó. Végül nagyon fontos, a Balkánnak azt kell éreznie, hogy az egyetlen európai családhoz tartozik, és ennek a keretén belül kell, hogy elképzelje a jövőjét. A régió és a régió országai, ha nem is a legjobb, de a legoptimálisabb megoldást ezen a kereten belül találják meg saját problémáikra. Köszönöm. Thank you very much, madame. Köszönöm, köszönöm szépen, asszonyom, ezt az előadást. És most pedig szeretném még egyszer megismételni, hogy azok a parlamenti képviselők, akik hozzá szeretnék szólni a, a vita során, szíveskedjenek kitölteni ezeket a forma nyomtatványokat, amelyekben megkérik, hogy kapjanak hozzászólási időt az április 13-i dél, délutáni közös parlamenti ülésen nagyon fontos, hogy a nevőket is ráírják, és mindegyik hozzászólásra három perc jut. Amennyiben valaki kék kártyát kérne, most pedig a, a már létező előadóknak szólok, ilyen értelemben, tehát mindenki, aki beszédet mond, természetesen majd a, a végén megválaszolja a feltett kérdéseket, tehát még a legvégén is fel lehet majd tenni a szónokoknak ezeket a kérdéseket. Most pedig megkezdjük a vitát. A legelső ö, ö, hozzászóló az osztrák Bundesrat képviselője lesz, Stepan Sennach úr, és öné a szó. Igen, tisztelt elnök úr, köszönöm szépen, hogy szót kaptam. Talán szép jele jel az, hogy Ausztria egyik képviselője egészen véletlenül persze nyithatja meg ezt a vitát, miután Nyugat-Balkán és Ausztria, de Magyarország történelme is szétválasztathatlanul összefonódik, és azt szokták mondani, a Renvégnél kezdődik, és a déli pályadalánál kezdődik a Nyugat-Balkán, szokták mondani Bécsben, és ez így jól van. Most az Európai Unió olyan nyugat-balkán államai nélkül, mint egy tető nélküli épület. Ez a régió Európa számára rendkívüli régió, régió a szívünk tartozik, és ha európai biztonságot és stabilitást akarunk, akkor az kell, hogy legyen a célunk, hogy ezt az integrációt, a nyugat-balkáni államok integrációját, bármilyen különbözők is a problémáik, bármennyire különbözők a kiindulási pontok, de lehetőleg gyorsan kell mégiscsak megteremteni ezt a stabilitást. Nyilvánvaló, hogy egy sor kérdőjel is felvetődik itt, amelyeket figyelembe kell venni. Ez például Bosznia esetében ez a szerencsétlen államkonstrukció, vagy az állambiztonság rossz helyzete Koszovóban említhető, de amit a Helsinki Bizottság előadója mondott, azt szeretném aláhúzni, és higgyék el, Ausztriából nagyon gyakran járunk Nyugat-Balkán államaiban. Nyilvánvaló, a különbség a között, amit a lakosság akar, és a politikai döntéshozók akarnak, és főleg Belgrádban tűnik ez fel újra és újra. Hogyha Belgrádban folytatnak vitát napjainkban, akkor az emberek azt mondják, ha Koszovó menni akar, akkor menjen. Miért ragaszkodik, kapaszkodik itt annyira a politika? A lényeg, és ez a legfontosabb dolog, perspektívát kell biztosítani a fiataloknak. A nyugat-balkáni államok fiatalságának perspektíva kell, mert ezzel húzzuk ki a méreg fogát a nacionalizmusnak, annak a nacionalizmusnak, amely ebben a régióban évszázadok alatt olyan sok mindent tett tönkre, ahol a Habs, persze a Habsburgi történelemkép is rossz képeket, hamis képeket, gonosz képeket állított elő a régióban élő emberekről. Minden, ami alapvető fontosságú, az a perspektíve. Ez a szerencsétlen vízumrendszer ezért kellett, hogy eltűnjön. Abszurd dolog az, hogy a nagy szülők azt mesélték az unokáknak, milyen jó volt Tito időszakában egész Európában utazhattunk vízum nélkül. Ez nem megy tovább, a fiatalokra kell gondolnunk, az ifjúságra kell gondolnunk, mert szükségünk van rájuk. Persze, jogbiztonságra is szükség van. A szervezet bűnözéssel szemben energikusan kell fellépni, és látni kell, ez egy olyan régió, ahol az ukrán és a Moldáviából származó nőkkel kereskednek a szervezetbűnözés keretei között, de a kisebbségek jogait is biztosítani kell, és minden régióban szükség van rá, tudjuk, de ismerjük ezt a saját történelmünkben, mennyire nehéz a megbékélés. Amire szükség van, az a megbékélés, és egy megfelelő kiegyezésre van szükség. A magyar elnökségnek igen hálás vagyok azért, hogy ezt a kezdeményezést tették. Egy kérésem van még, ne mondjuk azt, hogy a Nyugat-Balkán államainak egymásra kell várniuk, egyetlen perspektívára kell várniuk a csatlakozás során, mert nagyon különböző lehet ez, hát nagyon különbözők a feltételek, vegyük Macedóniát, vagy vegyük Montenegrót, vagy Albániát, ezek nagyon eltérőek, nem lehet egymást bevárni, nagyon különböző sebességek vannak a csatlakozás során, de azt gondolom félig tele a pohár és nem félig üres. Köszönöm szépen! Egy kis plusz információ, a beszédekre szánt idő majd megjelenik a kivetítőn, úgyhogy mindenki láthatja hogy a következő felszólalásokhoz mennyi időnk van. A következő felszólaló pedig Lord Bowness, az Egyesült Királyságból a Lordok háza képviseletében. Nagyon köszönöm elnök úr, és köszönöm a magyar elnökségnek is, hogy megszervezte ezt a találkozót ebben a témában, ami szerintem nagyon fontos. Nagyon helyesen emlékeztetett minket elnök úr az Európai Unió elkötelezettségére, hogy nyugat-balkáni országok is megtalálják útjukat az Európai Unió felé. Ahogy hallott hallottuk, nyitva marad az ajtó, és hát hallhatunk nagyon sok jó dolgot is, amit azért történik ebben a régióban. Én úgy érzem, hogy prioritásként nagyon fontos, hogy ne hagyjuk, hogy ez a téma lecsúszson a prioritások sorában. Fontos, hogy ennek megfelelő időt adjunk. Hogyha figyelembe vesszük a jelenlegi gazdasági problémákat az EU-n belül, akkor mindez érthető, de oda kell figyelni arra, hogy a kormányok erőfeszítéseket tegyenek. Nem szabad, hogy elhajjon a lelkesedés Nyugat-Balkánon, mert ennek súlyos következményei lennének. Ugyanakkor elfogadom azt is, hogy az EU nem tehet meg mindent mindenhol, és ez vonatkozik a nyugat-balkáni országokra is, tehát nyilvánvalóan meg kell határozni a megfelelő prioritási sorrendet, valószínűleg nem vagyunk ebben mindig annyira jók. Azt javaslom, hogy legyen három dolog, amire koncentráljunk Nyugat-Balkánon, annak érdekében, hogy biztosítható legyen, hogy a kormányok megbirkózzanak a megfelelő jogállamiság és bűnüldözés kérdéseivel. Nyilvánvalóan azonnal nem tudunk mindennel mindenhol megbirkózni, de a régión belül megfelelő prioritási sorrendet kell állítanunk, és erre kell fókuszálnunk. Nagyon fontos az, hogy odafigyeljünk beszéljünk arról, hogy Bosznia és Hercegovina is megfelelő helyet kapjon. Tegnap Lord Ashton dolgozata felhívta a figyelmet arra, hogy ha nem figyelünk oda erre, akkor visszacsúszunk. És még egy fontos kérdés, ez egyébként nagyon érzékeny kérdés is, hogy nagyon sajnálatos, hogy még mindig nincs megoldás a korábbi Jugoszláv köztársaság Macedónia neve tekintetében. Ez persze nem a megfelelő hely erre, és nem szeretnék senkit sem okolni, de hogyha 2011 Európájában 26 demokrácia ebben a kérdésben nem tud megfelelő lépéseket tenni, nem tud egy ilyen megoldásra jutni, akkor én azt hiszem, hogy talán nem leszünk képesek az európai bővítésre, és nem fogunk tudni megfelelő külpolitikát létrehozni. Ezeknek a megoldásoknak prioritást kell adnunk. Köszönöm szépen. Köszönöm azt is, hogy betartotta az időt, és köszönjük a felszólalást. Az Európai Parlament zöldek frakciójából Úrike Lunácsek kapja meg a szót. Thank you very much, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr, és mint ahogy az előző hozzászólók is megtették, meg szeretném köszönni a magyar elnökségnek, hogy a Nyugat-Balkán integrációját napirendre tűzte, mert az az érzésem, hogy a múltban nem igazán foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, és a, a szaloniki víziót továbbra is napirenden kell tartani. Tudom, hogy egy kicsit belefáradtak már egyesek a, a bővítésbe, annál is inkább hálával nyugtázom, hogy a magyar elnökség ezzel a kérdéssel is foglalkozik. Koszovóval kapcsolatban szeretnék hozzászólni, és pedig több okból, mint ahogy Szonya Pisziákó igen helyesen megjegyezte, nem csak Koszovóról van szó, hanem az összes országról, hogy a, a balkáni országok az egységes, egyetlen európai családhoz tartoznak. És éppen ezért hátat kell fordítani ennek a fáradtságnak, amelyet a népességek, a kormányok, parlamentek szempontjából észlelünk, ugyanis be kellene fejezni ezt a béke projektet, különösen a balkáni területen a nemzeti parlamentekhez fordulok, amikor is azt mondom, hogy a vízumkértést kell megbeszélni Koszovó esetében. Minden más nyugat-balkáni ország most már szabadon utazhat legalább három hónapra mindegyik EU tagállamba. És az egyetlen, ahol a legtöbb fiatal van, és ahol a leginkább értékelték az Európai Uniót, éppen ezeknek nem szabad utazni, és én most éppen Koszovóra gondolok. Öt ö, ö, tag ö, állam én nem ismerte, tudom, hogy ahogy állami szinten is ez problémát képez, de olyan fiatalok, akiknek a szüleit és a nagyszülei még szabadon utazhattak, amíg a jugoszláv köztársaságnak nem lett vége, hogy érezhetik magukat, amikor ők, mint ezt a kis ország, kisország fiataljai nem hagyhatják el az országokat, nem szállhatnak fel egy buszra, egy vonatra, nem szállhatnak be egy kocsiba, hogy ők is utazhassanak, hogy meglássák, hogy hogy élnek mások, mire gondolnak, hogyan gondolkodnak. A e végeredmény az Európai Unió ilyen módon támogatást veszít e, Koszovóban. Tudom, hogy, e, hogy gyakran ugye más is hibás lehet ebben, de azokhoz szólok, akik belügyekért felelősek, például nemzeti parlamentekben, próbálják rávenni a belügyminisztereket arra, hogy nyissák meg ezt a vízummal kapcsolatos párbeszédet Koszovóval. Egy, hogy szabadon utazhassanak, kettő a biztonság miatt, mert csak akkor, hogyha felszabadítják ezt a kérdést, hogyha ők is szabadon utazhatnak, csak akkor lesz igazi biztonság, és kérem, hogy mindenki próbál odahatni, hogy ez létrejöjjön. Köszönöm szépen, most pedig Ausztria részéről fog hozzászólni Gatán Igen, tisztelt elnök úr, kedves kollégák, hölgyem és uraim! Az a téma, amelyet itt a közös parlamenti ülésünkön megvitatunk, Nyugat-Balkán egy integráltabb Európa felé. Azt hiszem, hogy ez bizonyíték arra, hogy komolyan vesszük ezt résztvevőként, hogy saját érdekünk, az Európai Unió érdeke az, hogy törekedni kell arra, hogy a Nyugat-Balkán államai, ha kötelezettségeket teljesítik, tagjai lehessenek az Európai Uniónak. Az Európai Uniót békeprojektként hozták létre, és az európai integráció égisze alatt, és úgy gondolom ez egy jó döntés, hogyha ez igaz, akkor érdekünk az, hogy a Nyugat-Balkán államai is tagok legyenek, és hölgyeim és uraim, azt a hibát nem követhetjük el, amit gyakran elkövettünk, hogy elmegyünk a Balkán országaiba, és oktatóként vagy inkvizítorként lépünk fel ott, és az ottani politikusoknak és embereknek mi majd elmondjuk, hogy mi a tennivalójuk. Szerintem tanácsot adhatunk, a tapasztalatainkról beszámolhatunk, és a totalitáris rendszerből kivezető nehéz úton segítsük őket a demokrácia felé. Röviden szeretnék konkrétan Albániáról beszélni. 2009-ben az a megtiszteltetés ért, hogy én vezettem a választási megfigyelőket ebben az országban, és számos tapasztalt kollégával együtt készítettünk egy nyilatkozatot, demokratikusak voltak a választások, voltak hibák, ezekre rámutattunk, de összességében elmondhatjuk, hogy az európai követelmények számos sztenderdjét teljesítették ott. És most Albániára mindig úgy hivatkoznak, mint arra a példára, hogy az ellenzék és a kormány harcol egymással, és el kell mondani azt is, hogy valahol egy demokrácia része az, hogy elfogadjuk a választási eredményeket, és egy országot nem lehet túlszul ejteni, ha valaki nem fogadja el a választások eredményét, még akkor is, hogyha ezek demokratikusnak bizonyultak. És azt gondolom, hogy az az adósságunk az országok felé, hogy objektíven figyeljük az ottani helyzetet, és nem tehetjük meg, hogy egy-egy országot fekete bárányként mutassunk be. Az európai államoknak 100 évig tartott, vagy száz évvel tovább tartott, hogy elérjük a jelenlegi szintet, akkor itt egy néhány év alatt, legfeljebb egy évtized alatt azt várjuk ezektől a népektől, hogy ugye ezeket a standardeket érjék el. A demokrácia nem csak az agy kérdése, ne, a demokrácia nem csak az agyakban játszódik le, hanem a szívekben és ott ez tovább tart, amíg ez gyökeret ereszt. És azt gondolom, hogy ebben kell segítenünk, hogy ezek az országok a mm, szívükbe zárják a demokráciát tényleg, és meggyőződésem, a lehető leggyorsabban fel kell venni a Balkán államait az Európai Unióba. Köszönöm szépen a hozzászólásod. Látunk egy kék kártyát. Tehát talán most lenne idő a 30 másodperces kérdés feltevésére. Köszönöm szépen, elnök úr. Buzek elnök úr, Szonya Biszerkát szeretném megkérdezni, aki nagyon meglepett engem azzal a nagyon kiegyensúlyozott bevezetéssel, amit az ő elemzésére alapozott a Nyugat-Balkánra vonatkozak, de volt valami, amit nem érintett, ez pedig a vallásos érzület. Tudom, hogy van legalább két ország és két egyház, amely óriási problémákkal néz szembe, mert nem ismerik el őket az ortodox, a montenegrói ortodox egyházról, illetve a macedóniai ortodox egyházról beszélek. Illetve az új szerb pátriárka nagyon és hatékony volt abban, hogy Koszovó esetében bizonyos akadályokat elmozdítson. Szeretném az ön kommentárját is meghallgatni. Van-e valami, amit el kellene mondani ezen alkalommal erről a témáról is? És ha már megragadtam a mikrofont, szeretném kihasználni azt, hogy még egy provokáló megjegyzést tegyek. A név kérdéssel kapcsolatban Macedónia esetében van egy kis probléma, és az a javaslatom, hogy a mi Macedóniánk, a Nasa Macedónia nagyon világosan elkülöníteni a mi Macedóniánkat a bolgár és a görög Macedóniáktól, illetve Makedóniáktól. Talán ez lenne a megoldás talán így tudnánk párbeszédet kezdeni, dátumot találni és felgyorsítani az integrációs folyamatot a Nyugat-Balkánon. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Hát ez kicsit hosszabb volt, mint 30 másodperc, de nagyon érdekes volt. Asszonyom, ha kívánna reagálni, akkor már is megkapja a szót. Köszönöm szépen a kérdést. Valóban a vallási kérdésekkel nem nagyon foglalkoztam, de Szerbiában is az egyik legfontosabb intézmény történelmi szempontból a vallás, az egyház. Nem csak mint intézmény, hanem a szerb identitás szempontjából is. Az ortodox világban, ahogy tudják, az ortodox egyházak általában nemzeti egyházak, és az, hogy a montenegrói és a macedón ortodox egyházat nem ismerték el, ez azt jelenti, hogy tagadják ezen nemzeteknek a létét, és itt ez a fontos, hiszen már nagyon se vált, hogyha a Macedónia a macedón egyház a macedón identitásnak felel meg, legalábbis a montenegróiak és a macedónok ezt így gondolják. És még egy probléma, Szerbiában a román ortodox egyházat sem fogadják el. A szerb ortodox egyháznak kellene fontos szerepet játszaniuk, játszania, de hogyha, és hogyha a pátriárka az akadályokat továbbra is elmozdítja, az nagyon hasznos lesz. Eddig ezt Koszovó esetében tette meg, remélem, hogy lépéseket fog tenni a Macedónia és Montenegró esetében is. Ezt reméljük, nem tudom, hogy elég hamar megvalósul-e. És akkor, ha megengedik, akkor ismét hangsúlyoznám azt, hogy a tagjelöltség mennyire fontos ebben a régióban, hiszen szerintem ez megállítaná azokat a negatív folyamatokat, amelyek megjelentek, és véget vetne az államhatárok folyamatosan fennálló problémájának hosszú folyamat lesz, de kellene, hogy legyen egy kezdőpontja. Persze meg lesznek a hullámhegyek, hullámvölgyek minden ország esetében, de kell, hogy legyen egy ilyen keret a rendszer kiépítésére. Most csak a törvények vannak, amiket nemrég forgattak el, de ezeket nem hajtották végre, és nem is hajtják. És azt hiszem, hogy ez is nagyon fontos lenne, hogy a civil társadalommal jobban felvegyék a kapcsolatot, hogy jobban bevonják ebbe a folyamatba, hiszen ők azok, akik a valódi Európa párti erők ezekben az országokban, és ők tudnak nyomást gyakorolni az a kormányaikra. Az EU bizonyos szinten vállalt kötelezettséget e területen, de nem elégséges mértékben, véleményem szerint. Az új megközelítés a civil társadalom felé nagyon hasznos lenne. Elnök, köszönöm szépen. Emlékeztetem önöket, hogy kérd, a, a, a, a kék kártyával a felszólalókhoz intézhetnek kérdést. Most pedig a Magyar Országgyűlés részéről Hörcsik Rihárd kap szólt. Köszönöm szépen, elnök úr. Mint ahogy mindenki is hallotta, a gazdasági kérdések voltak az európai politikai kérdések előterében, valószínűleg a válság miatt, de eh, természetesen nem csak a gazdasági eh, problémák a fontosak, nem szabad a bővítési folyamatot elfelejteni, az Európai Uniónak nyitottnak kell lenni eh, mindazokkal az országokkal szemben, amelyek eleget tesznek a belépési kritériumokba, és betartják az európai értékeket és a kitételeket, és természetesen Magyarország egyetért ezzel, és kéz a kézben együttműködünk a tagállamokkal, az Európai Bizottsággal és a tagjelölt országokkal, hogy előre léphessünk. Elnök úr, nagyon örülünk, hogy Horvátországgal a ö, végső stádiumba ö, jutottak a belépési ö, ö, tárgyalások. Ö, több területet már is lefettek, de természetesen még nagyon sok kihívás marad a többi ország szempontjából. Tehát nagyon fontos a megfelelő kormányzás, a jogállamiság, a gazdasági reformok felgyorsítása és a kapacitás növetése olyan értelemben, hogy az akik kommunitert át tudják venni, de itt nagyon sok nehézség van, és éppen ezért célzottabb gazdasági támogatást, segítséget kell nyújtani, és az Európai Unió ezt tovább is vihetné és hangsúlyozhatná, miután Horvátország minden kritériumnak eleget tett, akkor természetesen ez egy pozitív üzenetet, pozitív jelet küldene a nyugat-balkáni régiónak, és hozzájárulna a régió stabilitásához. Ez a pozitív példa, amit Horvátország mutat, természetesen a többi régióbeli országokat is erre irányítaná, arra buzdítaná, hogy az európai standardokat elérje. Nagyon fontos, elnök úr, hogy a konkrét reformok bevezetése fogható eredményeket hozzon. Macedónia, Montenegro, Szerbia most már bekapcsolódott 2009. szeptemberében a vízum nélküli, vízum könnyűségi régióhoz, és ugyanakkor Bosznia és Hercegovina is ide került, és éppen ezért ahhoz, hogy fel tudjunk lépni az illegális uh, immigráció ellen való fellépés uh, értelmében, tehát nagyon fontos, hogy uh, a vízum lehetőségeket fenntartsák az egész régió számára, de természetesen az érdemek szerint kelljen vagy ne kelljen vízumot kivenni. Minden esetre a gazdasági reformok felkészítik az utat a stabilitás felé az egész régióba. Köszönöm szépen, kedves kolléga, és most pedig Doris Pack asszonyt szeretném felkérni, hogy ő is szóljon hozzá a brit parlament nevében a néppárt részéről. Tehát hölgyek előnyben. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! Nyilván tudják, hogy 22 éve dolgozom a balkáni államokban, államokkal, velük szenvedek, velük körülök, de az a lényeg, hogy frusztrált vagyok számos ott élő emberrel együtt, számos területen, nem mindenhol. Vannak nagyszerű okok az örömre, de hogyha megnézem Bosznia-Hercegovinát, vagy Koszovót megnézem, vagy Macedóniát megnézem, azt kell, hogy mondjam, nagyon fáj néhány dolog. Egyszerűen sajnálom, hogy nem élnek jobban ott az emberek. Bosznia-Hercegovinában hiányoznak a politikusok, akik megragadják a dolgokat, akik az etnikai ellentéteiket, határikat átlépnek, és egy hajlandóak együtt az állam érdekében dolgozni. Három különböző nemzetiség él ebben az országban, és sokan vannak, akik sem egy, egyikhez sem tartoznak. Ennek ellenére ők Bosznia-Hercegovina polgárai. Bizonyos politikusok ezt nem fogadják be, nem fér a fejükbe, és játszanak az etnikai háttérről. Azt gondolom, Daytonnak vég, Dayton véget vetett a háborúnak, de nem alapozott meg egy jó együttműködést csupán békéset. Ezért nagyobb erőfeszítést várok az Európai Uniótól ezen a területen. Egyszerűen azért, hogy a politikusokat kényszerítsük arra, hogy az emberek érdekében dolgozzanak, ne csak a saját pozíciókat tartják, tartsák szem előtt. Igenis a politikusoknak gondolniuk kell arra, igen, a képzés, a szakképzés milyen fontos. Kimegy Bosznia-Hercegovinába, hogy befektessen, ha nem rendelkeznek olyan emberekkel, akik kaptak képzést, szakképzést, hogy jó munkások legyenek, hogy munkatársak legyenek. Ez azt jelenti, annyi esélyt elvesztegettünk már oda lent, hogy itt az ideje, hogy a bizottság is tegyen valamit. Nagyon hálás vagyok, hogy az Európai Bizottság törődik a képzéssel, szakképzéssel is ott. Persze meg kell nézni, ha Koszovóról beszélünk, akkor a szomszédokat is figyelembe kell venni. A párbeszédet folytatni kell Szerbiával, de gyakorlati példákat kell produkálni, hogy hogy tényleg szabályozzuk az emberek együttműködést, a szerb koszovóiakról van szó, és az albánokról együtt kell tudniuk élni, anélkül, hogy Belgrád zavarná őket. Nem lehet, hogy Szerbia az Európai Unióba akar menni, miközben nem épít ki normális viszonyt a szomszédaival, nem is ismeri el őket. És ha a szomszédságra gondolunk, valóban Macedónia, mint egy egy évtizede néhány év éve, ami a sors az szégyen ránk nézve. Nem lehet, hogy egy európai szomszédos állam ilyen módon gátol egy másik államot abban, hogy csatlakozzon Euróhoz, Európához. Igen, a görögöknek is fel kell tenniük majd a kérdést, ha etnikai konfliktusok lesznek Macedóniában. Nem láttátok, hogy ide vezet ez? Adott esetben nem helyes úton jártatok. Én azt gondolom, hogy legyen kettős név, de nem támogatom, hogy a Macedónia macedóniaknak joguk van ahhoz, hogy megőrizzék az identitásukat. Horvátország a megfelelő úton jár, ezt a nagy nehéz utat járja. Bulgária, Románia esetében nem voltak ilyen nagy célok, ezért van most rengeteg probléma, amit most kell megoldani. A horvátok tényleg óriási gátakkal szembesültek, és ezen át kell lépnünk végre és, és ha megteszik, akkor megtanulták a módot, és szerintem mindenkinek segíteni kell. Minden országról beszélhetni, még Albániáról is, stb., de ezt kihagyom. Nehogy vitatkozom, veszekedjen velem az elnök. Köszönöm. Uh, the next speaker. Uh, Zisi from Hellenic Parliament. The floor is yours, madam. Következő felszólalunk Madame Sisi a görög uh, parlamenttől. Jobb lenne, hogyha felszólalók fel tudnának állni, és így tudnának hozzászólni, mert könnyebbé tenne a helyzetünket, hiszen láthatnánk is az előadót, a felszólalót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr! A görög delegáció nevében szeretnék gratulálni a kezdeményezésükhöz, hiszen ezzel alátámasztják, hogy az Európai Unió politikai története, az elmélyítés és a bővítés története, és ez rámutat arra, hogy az Európai Unió nem csak a nyugat-európai államok egy klubja, hanem tényleg a kezdetét alkotja egy közös politikai egységnek. Egyre több tagot kíván befogadni ez az egység, még hozzá a demokrácia, a jogállamiság alapján, az alapvető szabadságjogokból kiindulva, és a népek közötti barátságból kiindulva. Elnök úr, Görögország azon országok közé tartozik, a parlament, a kormány, mindenki ö, támogatta a nyugat-balkán európai csatlakozását, hogy úgy mondjam, mi voltunk az úttörők, az éllovasok ezen a területen, hiszen a görög elnökség agendája, napirendje 2003-ban már ezzel foglalkozott, akkor tűzték ki ezt a célt. A nyugat-balkáni államok nagy családját be kell engedni az Európai Unió családjába. De persze vannak regionális problémák, vannak gyengeségek, gyenge pontok, ezekre rá kell mutatni. Ha megengedik, Egyszerűen vannak nehézségek a cél elérésében, éppen az elmúlt évekre jellemző ez. Ezért örülünk a mai kezdeményezésnek. Görögország szeretné támogatni a 2014-ig tartó menetrendet, hogy a Nyugat-Balkán államai tényleg csatlakozni tudjanak az európai családhoz. Egy néhány pontot már az előttem szólók elmondtak, ezt szeretném kiegészíteni, ami Macedóniát, az egykori Jugoszláv köztársaságot illeti. Itt arról van szó, hogy mindig támogattuk ezt az országot, mi magunk a csatlakozásban, nehéz időszakokban is támogattuk. Például a régió újjáépítési tervében, de itt vannak félreértések, konkrét történelmi szükségszerűségeket illetően de az együttműködés rendkívül fontos. Egyértelműen látni kell, láttatni kell, hogy Macedónia az egykori Jugoszláviai köztársaság a régió problémáival kell, hogy foglalkozzon. Például felmerül itt a név problémája is. Úgy gondolom, hogy erre megoldást kell találni, olyan megoldást, amelyel mindenki egyet tud érteni. Úgy gondoljuk, hogy ez az időszak olyan volt, hogy nem tudtuk közelebb kerülni a víziónkhoz, amennyire akartuk volna, de itt volt a gazdasági válság, stb. De most eljutottunk végre arra a pontra, hogy a bővítés konkrétizálódjon. Természetesen a munkacsoportokban majd a részletekbe kitérünk, de hát itt van a biztonság, a szabadság és jogtérség, a bevándorlás, az illegális migráció, egy sor nagyon fontos téma fordulott elő, például az emberi jogok is ide tartoznak. Elnök úr, kedves kollégák, úgy gondolom, hogy Európának most kell megmutatnia, hogy mi valamennyien együtt el tudjuk fogadni a jogállamiság elveit, és bővíteni tudunk Nyugat-Balkán irányába. Azt gondolom, hogy ez rámutat ennek példája, hogy mennyire sikeres a közös kül, kül- és biztonságpolitika, egyre közelebb hozok egymáshoz a térség országait. Ez azt jelenti, hogy a térséget egyre bővítsük, és a jó szomszédsági kapcsolatokat is bővítjük, erősítjük Víziókra van szükség, célokat kell kitűzni, és mindenkinek, mindenkinek hozzá kell ehhez járnia, nem csak technokrata módon, hanem egy kicsit szívvel, kicsit több szívvel kell ezt tennünk. Uh, uh, Köszönöm szépen a következő felszólaló Litvániából, Andriuk Kaitis. Litvániát képviselem. Köszönöm szépen. Jártam személyesen és több alkalommal a nyugat-balkáni területen, és az utóbbi tíz évben óriási haladást láttam. Március 28-án Ivo Josipovics, a horvát elnök ellátogatott hozzánk, és már ugyanakkor Montenegróból is jöttek már képviselők, és Bosznia-Hercegovinából egyaránt, és Litvániának nagyon szoros kapcsolatai vannak ezzel a rág, ezzel a régióval. A kosárlabda csapatjukat is nagyon jól ismerjük, tehát nagyon szorosak a kapcsolatok, de ugyanakkor aggódunk a korrupció szint miatt. Az előbb hallottunk ezekkel a, ezekről a problémákról, ezeket is kezelni kell. Mi meg vagyunk győződve arról, hogy Horvátország júliusban már tárgyalásokban kezd, és hogy az egyesítés is részt vesz majd ősszel. Szerbia a technikai párbeszédet is megkezdte, és a Tirom-Görögország tárgyalások nagyon nehezek, és ilyen értelemben a az EU tagállamoknak sokkal aktívabbnak kellene lenniük. Bosznia-Hercegovina is arra vár, hogy az EU sokkal aktívabban közbelépjen, ez hasznos lenne. Tudom, hogy az EU már egy kicsit belefáradt a bővítésbe, és ez egy komoly akadályt jelent a bővítés szempontjából. A, a vízum liberalizációja már beindult, és nagyon fontos lenne, hogyha a, a, a nyugat-balkáni fiatalok könnyebben utazhatnának Európa szerte. Ez minden, minden országnak a helyzetét javítana ez. Egy kék kártya van még, van-e itt valamiféle kérdés? Kék kártyát emelt fel valaki. Még, egy kérdést is hozzá tehet. Igen, lenne is egy kérdésem, valóban. És pedig a horvát parlament előadójához, éppen a kötelező referendummal kapcsolatban. Készen vannak-e már erre, és meg vannak-e győződve arról, hogy ősszel, amikor is ez megtartásra kerül Horvátországban, pozitív eredményekkel fog járni, és megvan-e a dátum? Köszönöm. Hvala lijepa na ovom pitanju. Köszönöm szépen a kérdést. Hogyha a tárgyalásokat június végéig lezárjuk a tervek szerint, az Európai Parlament októberi határozata után, akkor megtörténhet a népszavazás. Tehát augusztus október elején erre sor kerülhet, hogyha viszont nem sikerül lezárni ebben az időkeretben a tárgyalásokat, akkor előfordulhat, mivel az év végén Horvátországban lesznek a parlamenti választások, hogy nem lesz elég időnk a népszavazásra, és hogy egyidejűleg megvalósuljon a választás és Tehát tényleg jó lenne, hogyha a meghatározott ütemtervet tartani tudnánk, tehát hogy először népszavazás, utána pedig választások. Ebben az esetben a választás nem terhelnék az Európai Uniós ügyek, hanem fókuszálhatnánk a saját ügyeinkre. Az Európai Unióval kapcsolatban egyébként minden politikai párt konszenzusát élvezzük, a külügyi védelmi politika, a NATO és az EU a tagságot szeretnénk külön választani. De hogyha van valamiféle késlekedés, ahogy már mondtam, akkor azok akik inkább euroszkeptikusok, valószínűleg ezeknek a száma növe, növekedne. Egyébként nem hiszem, hogy ez Horvátország Európai Uniós tagságát veszélyeztetné, ugyanakkor ez valószínűleg megváltoztatja azt az arányt, hogy hányan szavaznak az EU mellett, és hányan ellene. Remélem, hogy ez nem fog bekövetkezni. Köszönöm szépen. Most most pedig átadom a szót Kövér Lászlónak. Jelkó Kacsin urat kérem fel az ELD Group részéről felszólás megtartására. Jó napot kívánok! Gospod predsednik Búzek, gospod predsednik Magyarskega parlamenta, obema bi rad čestitev za organizacijo tega dogodka, ki je zagotovo pomemben ne le za Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani ennek az ülésnek a megszervezésért. Ez nagyon fontos az EU szempontjából, de a polgárok és Nyugat-Balkán szempontjából is. Szeretnék először is Horvátországnak gratulálni, és Bebics úrnak is, mindazért, amit Horvátország tett a korrupció ellenes harcban. Nagyon gyakran halljuk azt, hogy a Nyugat-Balkánon egy jelentős probléma a szervezett bűnözés, a korrupció elleni harc. Amikor szervezett bűnözésről beszélünk, a nyugat-balkáni országok nagyon jól együttműködnek ebben, átadják megfelelően a bűnözőket egymásnak, de a korrupció tekintetében viszont nem annyira hatékonyak. Van egy kivétel, Horvátország, ez jobban, mint bármely más ország e tekintetben jól teljesít, és szeretnék ezért neki gratulálni. szeretnék tehát mindenért gratulálni amit tettek a korrupció ellenes erőfeszítéseikben, ami pedig a politikusok státuszát illeti. Ez a Bianco üres formányoktatvány, amit a szerb parlament képviselők kapnak, egy olyan dolog, amit mi itt Európában nem értünk, ezért szeretnénk arra biztatni a szerb parlament tagjait, hogy a velencei egyezmény ajánlásait vegyék figyelembe abban, hogy hogyan lehet megoldani ezt a helyzetet. Persze ez nem fog Szerbia hitelességhez hozzájárulni, vagy az egész ország ügyeihez pozitívan, ugyanakkor úgy gondolom, hogy azért ez a probléma minél gyorsabban megoldást találhat. Végső soron pedig Szerbiára vonatkozóan is szeretnék valamit mondani. Lunacek már mondta, hogy a Koszovóból három polgármester volt itt, illetve három szerb polgármester. Mindannyian liberálisak voltak, de azt is el kell mondanom, hogy rendkívül fontos, hogy ez az intézmény nyitva áll a helyi intézmények előtt is. Buzek elnök úr, szeretnék egy javaslattal élni, hogy díjazzuk azokat, akik gyors megoldásokat találnak, Láttuk azt, hogy Koszovó milyen gyorsan megoldotta az intézményi válságát, milyen gyorsan sikerült új elnököt választani, és megoldani a válsággal kapcsolatos problémákat. Tehát lehet, hogy őt is meg kéne hívnunk az Európai Parlamentbe, új arcokat, új dinamikát, új ötleteket láthatnánk. Talán pontosan erre lenne szükség Nyugat-Balkánon, egyfajta fokozott dinamikára lenne szükség. Talán ez megtehető, és szeretném Szeretnék arra is rámutatni, elnök úr, hogy mennyire jó lenne, hogyha az elnöki konferencia során meghívhatnánk a koszovai elnököt. Köszönöm. Következik a Lordok házából. Mr. President, thank you very much. Elnök úr, köszönöm szépen a szót és ez egy kitűnő konferencia, amit most a magyar elnökség során megrendeztek, ugyanis Európa jövője szempontjából ez a kérdés nagyon fontos. Az Egyesült Királyság úgy érzi, hogy az összes főbb párt teljes jó szemmel nézi a további bővítést az EU-ban, és úgy tekintenek minket, mint egy euroszeptikus országot, de ugyanakkor mi valójában elismerjük azt, hogy ahogy bővült az Európai Unió, a béke, a stabilitás, a, a szabadság sokkal inkább eljutott Európa különböző régióbia, mint ahogy ez különben lehetséges lett volna. Nyugat-Európában több tíz éve ez már eh, jelen is van rövidebb ideje Közép- és Kelet-Eurószakban, és eljött az idő, hogy most már a balkáni területnek is lehetőséget nyújtsunk, hogy bekapcsolódjon és, és kihasználja a jogállamiságot, a szabadságot, a jogokat, a kopenhágai kritériumok összességét, amelyek ezt lehetővé teszik számunkra nagy britanniában és más európai területeken, és úgy érezzük, hogy a megoldásra váró témák mielőtt a további bővítés megtörténik, az a szervezetbűnözés, a, a határok ellenőrzése, a migráció kérdése, ezeket kell megoldani, mielőtt valójában az újabb országokat bevennénk. Ugyanakkor meg kell bizonyosodni arról, hogy továbbra is ilyen lendülettel folyik ez a folyamat. Az egyetlen terület, ami teljesen nyilvánvaló ilyen értelemben Nyugat-Balkán szempontjából, ahogy ezt mi látjuk, az éppen a Bosznia-Hercegovina által jelzett kérdések, tehát ahol is Európa különleges figyelmét igénylik, mert nem szabad, hogy visszafelé csúszson Bosznia, és hogy újra megjelennének azok a problémák, amiket már a 90-es években és a 2000 elején is láttunk. Nem szabad, hogy elveszítsük azt a, azokat az eredményeket, amelyeket eddig elértünk. Nagyon fontos, hogy a nemzeti parlamentek, az európai parlamentek, a tanács is oda hason, hogy ez ne történjen, mert kevésbé kell odafigyelni a, a mediterrán területre, a földközi tengeri vidékre, hanem sokkal fontosabb lenne, hogy Nyugat-Balkánt beinteráljuk, és sokkal pozitívabb lépés lenne. Szonya Bizenkótól várom a következő választ, kitűnő előadást tartott, és ő és szeretném tudni, hogy hogyan látja ő az előrelépés módozatait. Köszönöm szépen! Most a regresszió fázisába kezdünk belépni Európa, vagy Nyugat-Balkánon, különösen Boszniára vonatkozik ez, ha csak a progresszív párt nem nyeri meg a választásokat jövő ősszel. Tehát egy olyan keretet kellene létrehozni a régió számára, amelyet szerintem a tagjelöltség jelent, hiszen a tagjelöltség folyamata nagyon hosszú. Ez egy kreatív, nehézségeket is felvető folyamat. Ez világos. De most az Európai Unió is a részét képezi, hiszen az irányítás innen érkezik. Azonban így sokkal ellenőrzöttebb lehet a folyamat, különösen az intézmények, a, az igazságszolgáltatás területén a civil társadalom és az összes érdekelt fél az Európai Unió öm, tagság felé próbálja tolni ezeket az országokat, de hozzáférhetőbbé kell tenni az Európai Unióhoz való csatlakozást az emberek számára, hogy hiteles legyen, hogy higgyenek benne. A civil társadalom hiába kampányol, hogy például az Európai Uniós menetrendet nyissák meg, hiába mobilizálják az állampolgárokat, és gyakorolnak nyomást a kormányokra a saját cselekvési terveik szerint, ha nem történik semmi. Ezért kérjük most az Európai Unió segítségét. Az EU és az Európai Bizottság sajnos azonban nem eléggé rugalmas, hogy ilyenkor rögtön ugorjon és segítse ezt a kampányt. Ezért máshol kell a támogatást keresnünk, hiszen most különösen Szerbia számára itt az idő, hogy mobilizáljuk az állampolgárokat annak érdekében, hogy az illúzióvesztést megakadályozzuk túl nagy a kockázat, és túl keveset értünk el eddig. Persze ők is a saját jövőjükért felelősek, nem csak a kormány, hanem az állampolgárok is, ezt meg kell érteniük. Az ilyen jellegű megközelítésre gondolok akkor, amikor egy fantáziadúsabb megközelítést kívánok erre a régióra vonatkozólag. bosnia hercegovina legnagyobb része is ugyanezt szeretné. Az etnikai elit azonban sajnos akadályozza a folyamatot. És különösen Bosznia esetében ö, nagyon nagy probléma ez, és konstruktív lenne, hogyha az EU megváltoztatná hozzáállását. Konstantinos Szavarász úr következik a görög parlament részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Ahhoz tudok csatlakozni, amit az imént mondtak. Az hangzott el, hogy a mai konferencia egy fontos konferencia, ezt alá tudom húzni. Nagyon fontos dolog ez, hiszen ez sokáig foglalkoztat bennünket még ez a téma, és nagyon fontos, hogy jó véleménycserére kerüljön sor. A téma nagyon fontos, és igazából arról van szó, hogy a Nyugat-Balkán Európa része és az európai térségben Európai intézményeket kell létrehozni, amelyek célja, perspektívája az, hogy a Balkán népei csatlakozni tudjanak az Európai Unióhoz. Ami Görögországot illeti, nem csak napjainkban, hanem az elmúlt időszakban is voltak eh, olyan intézkedések, előfordultak olyan intézkedések, amelyeket ténylegesen végrehajtottunk, és amelyekre sor került, és mi is mindig azon dolgoztunk, hogy a Balkán térségét közelebb hozzuk egymáshoz. Mielőtt a Balkán az Európai Unió ajtaján kopogott volna, egy olyan térség volt, ahol valamikor a népek tényleg békésen egymás mellett éltek, bár különböző származásúak voltak, különböző nyelvet beszéltek, de nem voltak tényleges akadályok közöttük. Ez, a, ez régen volt természetesen, a 20. században sajnos másképp alakult a történelem, ismerjük a történelmi eseményeket, éppen ezért aztán napjainkban egy fontos feladat vár ránk. Ez egy európai ügy kell, hogy legyen a Nyugat-Balkán csatlakozása, de természetesen ehhez méltányolni kell azokat az értékeket, amelyek amelyeken az Európai Unió alapul egy egységes térség, ahol a jogállamiság, a demokratikus eljárások, a másik jogainak tisztelete és a multikulturalizmus, illetőleg a különböző érdekek, vagy eltérő érdekek, amelyekkel egy nép rendelkezhet, most ezeket is be kell tartani, vagy méltányolni kell. Éppen ezért Görögország a jelenlegi helyzetben amellett teszi le a garast, hogy ez a család megtalálja a nagyobb európai családban a helyét. Már korábban elmondtuk, hogy ezt a dolgot most le kell bonyolítani a jószomszédi viszonyok alapján. És a már más grémiumokban megkezdett eljárások figyelembevételével, és azokat is be, be kell tartani. Ugye ismerik Macedónia egykori Jugoszláv köztársaság kérdését, például a névadásban. Ezek olyan dolgok, amelyeket meg kell oldani, és nagyon fontos, hogy ezt megoldjuk, hiszen Balkán akkor tud az Európai Unióhoz csatlakozni. Kék kártyás felszólásra. Uh, épp úgy, mint a brit, épp úgy, mint a brit kolléga, aki a House of Lords részéről szólt hozzá, úgy gondolom, hogy a, a bővítés mostanáig kitűnő volt, sikert, valódi sikertörténet, és látom, hogy elértünk a 15, aztán a 27 tagállamhoz, és ez kitűnő eredmény, és történelmi szempontból is egy fantasztikus eredmény, és nagyon jól működik. Na most, amikor már Nyugat-Balkánra is kiterjedne ez, ez egy nagy kihívás, tudom, nehéz lesz, de természetesen nekik is joguk van belépni, minden európai országnak joga van, E, itt ez is Európához tartozik, de ugyanakkor van egy bizonyos fajta ragasztó, ami e, összetartja ezeket az országokat, és e, természetesen le is húzza őket, és éppen ezért fel kell lépni a szervezett bűnözés ellen, az átláthatóság érdekében az emberi jogokat kell tiszteletbe tartani, és természetesen a békét fenn kell tartani, ez a legfontosabb. Mindenki emlékszik arra a vérfürdőre, amit a 90-es években láttunk, és én meg vagyok győződve arról, hogy a, a nyugatban, balkánra való kiterjeszkedés egy nagyon hasznos dolog lenne, de ugyanakkor a, a választóim közül sokan ezt kétséggel tekintik, és természetesen tudjuk, hogy hány menekült érkezett ezekből az országokból a mi országainkba, de joguk van belépni, és ki kell használni, hogy ez a lehetőség fennáll számukra is, és valójában erről is van szó de jelen pillanatban teljesen érthető módon ebbe a parlamentbe és a nemzeti parlamentekbe is inkább közel-keletre és Észak-Afrikára koncentrálunk, és tudom, hogy a nyugat-balkáni országok, és én vagyok a raportőr Montenegró szempontjából a mi parlamentünkben, és látom, hogy itt is vannak Eh, onnan is jelen, és ugyanakkor a, a, a Dél-Kaukázusból és Ukrajnából is úgy érzik, hogy őket elfelejtették, mert mindig Tunéziáról, Egyiptomról és Líbiáról van szó. Természetesen ezek az országok nagyon fontosak, és kötelességünk, hogy ö, odafigyeljünk ott is a stabilizásra, de nem szabad elfeledkezni Nyugat-Balkánról. És éppen most kérdeztem meg a csek Eh, úrtól, hogy mikor eh, lesz, eh, mikor lesz már meg a dátum, hogy Montenegróval is megkezdődjön a tárgyalás. Ez egy új tagjelölt ország, de hát itt vannak a problémák, a Macedóniával különböző dátumok, különböző összehasonlítások fognak történni, tehát valószínűleg majd a nyári szabadságolások után kezdődik ez meg, és tudom, hogy Lukcik miniszterelnök úr személyesen ö, foglalkozik a ö, csatlakozás sikertelenségével, és megpróbálja helyrehozni ezt a helyzetet. És ugyanakkor Macedónia szempontjából még egyszer a magyar elnökséghez fordulok, hogy használjanak ki minden lehetőséget, aknázzanak ki minden lehetőséget, hogy megtalálják a megoldást arra, ami kívülről egy érthetetlen helyzetnek tűnik, a, a névre gondolok. És bármilyen más esetben <clears throat> miért, <clears throat> miért nem lehet megoldani ezt a kérdést, hogy a, egy egész ország jövője kizárólag attól függjön, hogy hogy Firom vagy, vagy Macedónia, hogy hogyan nevezik, arra buzdítom a görög barátokat is, és mindenki mást, hogy vegyék fontolóra, és hogy a stabilitás a régióban Ettől függ, hogy ez a lehető leggyorsabban eldőljön, eldőljön és júniusra remélhetőleg ez is megtörténik, és a minden áron el kell kerülni az, az ilyesfajta lehetetlen helyzetet. Ami Koszovót illeti, ebben a parlamentben én úgy gondolom, hogy fel kellene osztani az országot, és pedig igazságos módon a béke érdekében. A kvartetten belül az Európában úgy gondolják, hogy valahogy meg kellene oldani a palesztin-izraeli vitát. Igen, el, letelt az idő, elnézést. Mi abszolút ellenezzük azt, hogy ö, földet adjanak a békéért, és mi Koszovóban ezt nem akarjuk megtenni, nem akarjuk látni, inkább a megosztá, felosztásról van szó, meg kell oldani, különben probléma sose oldódik meg következik kékkártyás hozzászólással, és kérem, hogy jelezze, hogy kihez kívánja a kérdését feltenni. Mr. Farah, please. Mindegy, jóformán mindegy, hogy kihez szólok, elnök úr, az elnök asszonynak, az elnök a magyar elnökségnek szeretnék először is gratulálni azért, hogy megszervezték ezt a vitát, és nagyon gyorsan azt szeretném válaszolni a brit kollégának, hogy a földközi tengeri útjót is lehet tovább építeni, és ugyanakkor a balkáni országok felé is haladhatunk, tehát itt nincs semmiféle ellentét. Ez az első dolog. A második az, hogy sokat hallottam a volt jugoszláv köztársaságoknak a beintegrálásáról, de én úgy gondolom, hogy a legfontosabb kötelesség, kötelezettség a politikai stabilitás érdekében éppen ebben a régióban természetesen a horvát integrációt félretéve, ami már jóformán befejeződött, a Szerbia beintegrálása. Mert ha ez nem történik meg gyorsan, akkor nem lesz politikai stabilitás, nem lesz béke, nem lesz nyugalom ez azokban a köztársaságokban se, amelyek Szerbia körül vannak. Szerbia egy igen nagy nemzet, a legfontosabb a volt Jugoszlávia, részéről, és nem szabad, hogy állandóan ők fizessék meg a háború költségeit, úgymond, viseljék az egész felelősséget, és nem szabad, hogy ettől, attól függjön az ő felvételük, hogy a különböző tiszteket elfogják, kiadják, vagy nem adják ki. Éppen ezért a lehető leggyorsabban meg kell kezdeni Szerbiával a tárgyalásokat, hogy, Európa, hogy beléphessenek az EU-ba. Tehát, kollégáimat, hogy a kékkártyás hozzászólás esetében kérdéseket tegyenek fel, és 30 másodpercre szorítkozon a hozzászólásuk, amennyiben ez megengedhető. Köszönöm szépen. Megadom a szót Jakub Krasniki elnök úrnak a koszovói parlament részéről. in Köszönöm szépen, Buzek elnök úr és Kövér elnök úr, kedves kollégák! Ezen évek során Koszovó megpróbált demokratikus államot építeni, jogállamot, illetve politikai stabilitást létrehozni. A számos nehézség ellenére, vagy teljesen lerombolt gazdaság ellenére, Koszovónak sikerült gazdasági szempontból is, és más szempontból is, például az állampolgárok jóléte szempontjából is előrelépéseket elérni. Az infrastruktúrák, amelyeket a háború elpusztított, ismét felépültek, és most országunkat újjáépítjük. Jelen pillanatban Koszovó egy óriási projektbe vágott, az albán határt Koszovóval összekötő illetve Szerbia felé és az európai országok felé vezető autópálya építésébe kezdtünk. Az elmúlt években képítettünk egy telekommunikációs hálózatot. Most megpróbáljuk a lehető legtöbbet kihozni magunkból, és a lehető legnagyobb beruházásokat kihasználni, amelyek az országunkba érkeznek. Koszovó alkotmánya garantálja a szabadságjogokat, az állampolgárok szabadságát, köztük a kisebbségekét is. Egyenlőségi politikát alkalmazunk, tehát az intézmények előtt minden állampolgár egyenlő. Konstruktívan együttműködünk, illetve próbálunk együttműködni az összes szomszédunkkal a különböző euróatlanti intézményekbe is igyekszünk integrálódni. Koszovó és állampolgárai azonban több támogatást igényelnek az Európai Unió tagállamaitól. Több támogatásra van szükségünk, hogy szabadon mozoghassunk, konkrétan vízum nélkül. Ez teszi lehetővé azt, hogy a népesség integrálódhasson hiszen így tudják meglátogatni az Európai Uniós országokat, és meglátni, hogy ott milyen az élet. A víza, vízumrendszert kicsit pessimisten nézik az állampolgárok, hiszen a koszovói állampolgárok nagyon szeretik a többi Európai Uniós országot, és szeretnék, hogy szabadon mozoghassanak ők és az áruk is az Európai Unió felé. A fiatalság üres a fiatalság szeretne az Európai Uniós egyetemeken tanulni, de nem tud. Gierskovska következik a lengyel Sejm képviselőjeként. Parancsoljon. Przewodniczący, Szanowni Państwo. Elnök úr, Hölgyeim és Uraim! A Lisszaboni szerződés egy fontos tevékenységi terület az Európai Unión belül, és ez így van most már több éve. Ez különösen fontos, és ezt annak a fénynek a tükrében kell eh, nézni, hogy a az ottani preambulum említi a személyek szabad mozgását, biztonságát és a biztonság, igazságszolgáltatás és szabadság térségét. A szerződés eredeti rendelkezései azt is kimondják, hogy az EU garantálja a szabad szabadság térségét, a személyek és az áruk szabad mozgását határ ellenőrzés nélkül a belső határokon. Említi a bűnözés elleni harcot is. Ez pedig garantálja a biztonságos, de a nyitott Európát, úgy, hogy támogatja a bőséget, a jólétet az állampolgárok számára. Ez a terület, ez a térség egyre szélesebbé válik, illetve támogatja a különböző szintű tevékenységeket. Az Eurojust és az Europol is részt vesz ezen térség működésének értékelésében, és a nemzeti parlamentek bevonása ebbe a folyamatba az úgy gondolom rendkívül pozitív. A szabadság, az igazság és a biztonság térsége a Balkán országokban nagyon fontos, hiszen ezt teszi lehetővé ezen országok számára, hogy a az irányukban meghatározott feltételeket teljesítsék. Az a munka, amit már elkezdtünk, továbbra is arra kell, hogy fókuszáljon, hogy a, az igazságszolgáltatási ágazatban megfelelő kapacitás kiépítés jön létre. Fontos a, a tagjelölt országok a fokozatosabb bevonása az EU-ba, garantálnunk kell a biztonságot ebben a régióban, de az, az ő csatlakozások azon támogatási eszközöktől is függ, amelyeket mi biztosítunk számukra az oktatási a területén. A következő hat hónap az EU elnökség Lengyelország kezében lesz, és próbálunk tanulni a magyar elnökségből és reméljük, hogy a lengyel elnökség során Horvatország tagjává tud válni az Európai Uniónak. Köszönöm. következik az Európai Néppárt képviselője. Köszönöm a szót, elnök úr. Egyrészt szeretném hangsúlyozni, hogy mennyire fontosnak tartom, hogy a, e a magyar elnökség keretében az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek közös ülése épp ezt a területet, ezt a témát választotta, mint a nyugat-balkáni térség témáját, és mint az Állampolgári Bel- és Igazságügyi Bizottság alelnöke és Emberjogi Bizottság tagja, úgy gondolom, és ezt igyekeztük eddig is a munkánk során, és én a munkámban hangsúlyozni, hogy az a dolgunk, hogy az állampolgárok elsősorban az, ezekben az államokban élő fiatalok szempontjából nézzük a napirendre kerülő kérdéseket. Ezért küzdöttünk és álltunk ki mindig is, és tartjuk most is nagyon fontosnak a vízumliberalizáció kérdését, hiszen azt, azt gondoljuk, hogy ezáltal a hozzáféréshez, az eljutáshoz Európához nyílik meg az a lehetőség ezekben az országokban, elsősorban természetesen a jövő generációk számára, amely valóban változást hoz az ő mentalitásukban, a, a saját országaikon belül. És úgy gondolom, hogy ez nagyon sok kérdést, ami esetleg most rendezhetetlen vagy nehéz kérdésnek tűnik, megoldani látszik. Ezért nagyon fontos, hogy ez a vzumliberalizáció fennmaradjon a vzummentesség fennmaradjon és valóban lehetőségük legyen az embereknek látni és kapcsolatba kerülni európával hogy európa is hatni tudjon e, elveivel e, ebben a térségben. köszönöm. köszönöm. most horvátország képviselője következik dubravka uica asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is szeretnék köszönetet mondani a magyar elnökségnek, hogy megszervezte ezt a konferenciát. Ez egy nagyon fontos téma számunkra. Fontos az, hogy kicseréljük e tekintetben a nézeteinket. Ez egy olyan alkalom, amelynek során el tudom mondani, hogy nagyon várom, és nem csak én, hanem mindenki Horvátországban azt, hogy június végén lezáruljon a tárgyalás a magyar elnökség végére. El kell, hogy mondjam, hogy mi egyfajta bajnok ként szereplünk a régióban, hiszen most már több mint hat éve tárgyalunk. Remélem, hogy ez tényleg lezárul az önök támogatásával június végén. Először is szeretném az elnök urat támogatni a parlamentünk részéről, a regionális együttműködés témájában. Ez a téma nagyon fontos a számunkra is. Ahogy tudják, Horvátország egyfajta vezető a régióban. A miniszter elnökünk benyújtotta a, azon törvényünk fordítását, amely támogatja Montenegrót és Szerbiát az európai úton. Rendkívül fontos számunkra annak bemutatása, hogy támogatjuk és ösztönözők a regionális együttműködést, és a törvényi keretre is odafigyelünk, ez az egyik prioritásunk több mint 520 törvényt fogadott el a parlamentünk, és tudjuk azt, hogy a jogállamiság, az emberi jogok, a demokrácia nélkül nincs szabad piac, és nincs gazdasági fejlődés. Mivel ennek az ülésnek a témája a gazdasági integráció, ezt fontosnak tartottam megemlíteni. Ahogy hallottuk a parlamenti elnökünktől, megpróbálunk hozzájárulni az infrastruktúra kialakításához a régiónkban, próbálunk hozzájárulni ahhoz, hogy például a Budapesttől az Adriáig a nyúló 5C folyosó megvalósuljon, illetve mindentől hát telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy támogassuk az adriai fő útvonalat. Nagyon fontos ez, hiszen enélkül az infrastruktúra nélkül gazdaságilag sem fogunk tudni fejlődni. Tudjuk azt, hogy az EU szabályokat szigorúan be kell tartani, ezt tesszük is, de szeretnék biztosítani önöket arról is, hogy szinte mindennek már most megfelelünk, tehát nem szeretnénk, hogyha ez egy politikai kérdés lenne. Köszönjük, hogy támogatnak minket az EU irányába. A kommunikációs stratégiára vonatkozóan valaki kérdezte a népszavazást, van egy kommunikációs stratégia most nálunk, és biztos vagyok benne, hogy a polgáraink igennel fognak szavazni. Köszönöm. Köszönjük mi is. Jelentkezett hozzászólóként Vladimir Tosev úr következik Bulgáriából polgár parlament képviselőjeként. A európai szempontból, amikor a Nyugat-Balkánt vizsgáljuk, akkor meg vagyunk győződve arról, hogy ez a, kibővítés, ez a bővítés kulcsfontosságú a stabilitás szempontjából szüksége van Európának a nyugat-európai országokra ilyen értelemben, és különösen a Nyugat-Balkánra kell figyelmet fordítani, mert kulcsfontosságú terület európai biztonság szempontjából. Örömmel üdvözöljük Horvátországgal való tárgyalásokat, amelyek most már végső stábildomba jutottak. A 23. fejezet rendkívül fontos, hogy ennek eleget tegyenek, és természetesen kitűnő üzenet lesz majd a többi ország számára, és nagyon reméljük, hogy a magyar elnökség alatt történik meg ez a belépés. Amit Macedóniát illeti, ő nekik elsősorban arra kellene koncentrálni, hogy a javaslatokat, ajánlatokat és konklúziókat bevezessék, és pedig a október 2010-es október ajánlatokra gondolok, amelyek a macedón belépésre vonatkoznak. Ott hamarosan választások lesznek, és reméljük, hogy inkább európai témákra fognak koncentrálni. Bulgária ratifikálta a stabilizálási és asszociáció társulási megállapodást, és ugyanakkor e, igen aktívan támogatja Szerbia belépését is. És ez megint csak pozitív üzenet Szerbia számára és az egész régió szempontjából egyaránt. Meg vagyunk győződve arról, hogy Jule biztos úr március 28-án, amikor úgy döntött, hogy Szerbiát is be kellene venni, fel fogja gyorsítani a belépési előkészületeket az ország részéről, ami a kopenhágai kritériumokat illeti, itt újabb előny kelet származik majd a belépés szempontjából. Ugyanakkor a végén meg kellene vizsgálni a, a volt politikai szolgálatoknak a dosszéit, hogy elhessegessük végre is a múlt politikai árnyait amikor is Szerbia belép az EU-ba, akkor pozitív lépést képez majd ez az esemény az ország szempontjából, és világosan bizonyítja majd, hogy képesek a nagyobb sikert is elérni. Ami Albániát illeti, be kell, hogy tartsák a kopenhágai kritériumokat, és végezetül a történelmi manipulációkat most már el kellene felejteni, magunk mögött hagyni, és sokkal konstruktív szellemben eh, kellene felkészülni a nyugat-balkáni bekapcsolódásra. Az időnk eh, elfogyott, de elfogytak a hozzászólások is, úgyhogy a mai plenáris ülést lezáratjuk. Megköszönöm a tisztelt hölgyeknek, uraknak, kollégáknak az értékes, gondolatébresztő hozzászólásukat, és átadom a ülésvezetését Jelzsi Buzek elnök úrnak. Uh, um, uh, köszönöm szépen, Kövér úr, és most pedig lenne egy információm az ön számára. A két elkövetkezendő órában mi fog történni? Ez ugyanez az ülés két munkacsoportban folytatódik. Az első munkacsoport a kooperációról szól, az igazságszolgálat, szabadság és igazságszolgáltatás területén, tehát ugyanitt folytatódik, tehát az első munkacsoport tagjai maradjanak itt ebben a teremben. ugyan, tehát határokról lesz szó, vízumokról, migrációról, és ugyanakkor bírósági és rendőrségi, rendészeti kérdésekről, és a két elnök Eleni Koppa lesz, és Éva Kierkowska, a jelentéstevő pedig Doris Pak lesz az Európai Parlament tagja. A második munkacsoport az állampolgárok integrációról szól, az ülés a 3C50, ugyanezen az emeleten, ugyanebben az épületben, természetesen, a folyosó túlsó végén lesz, tehát nagyon könnyű megtalálni, és ennek a munkacsoportnak az a célja, hogy megvilágítsák a kulturális sokrétűség, sokszínűség kérdéseit, és az integrációs folyamat sikerét, és az oktatásügyi aspektusokat, ahol is Jacqueline Galland lesz az egyik elnök, aki a, a belga képviselők parlamenti tag, és Jelko Kacin, aki az Európai Parlament tagja, a jelentéstevő pedig Balla Mihály lesz a Magyar Országgyűlés részéről. És szeretném még jelezni, hogy a két munkacsoportnak a munkáját be kell fejezni pontosan 7 órakor, este 7-kor, nem reggel, tehát két órán belül, és a két munkacsoport jelentéstevői a legeslegfontosabb személyek, sajnálom, hogy ezt így ki kellett hangsúlyoznom nyíltan, ugyanis őket arra kérem, hogy szíveskedjenek a holnap reggeli plenáris ülésen benyújtani a jelentésüket, hogy ezt kioszthassuk az összes jelenlévőnek. És éppen ezért arra kérjük őket, hogy ezeket írják meg, mert ugye írásba kell a jelentést benyújtani amennyiben lehetséges francia vagy angol nyelven, de bármilyen más nyelven is elkészíthetik, mert természetesen a lehető leggyorsabban le fogjuk őket fordítatni. Negyed nyolckor pedig mindenkit meghívunk egy koktélra, és ezek után pedig egy svédasztalos vacsora lesz, amit a Jehudi Menuhin teremben tartunk, tehát ez tulajdonképpen ugyanebben az épületben az első emeleten található, tehát két emelettel lejjebb, nagyon könnyű, nagyon egyszerű, liften is le lehet menni, lépcsőn, ahogy tetszik, és a meghívók erre vonatkozólag természetesen megint itt vannak, és mindenki, amikor feliratkoztak ide erre az ülésre, akkor ezt is megkapták. Tehát köszönöm szépen a figyelmet, a jelenlétet, a munkát. Holnap reggel újra találkozunk, de még az előtt 4-8-kor koktél, és az után pedig svédasztalos vacsora. Köszönöm szépen a társelnök úrnak is.